Bonjour. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük az ülésünket. Először is a napi rendtervezet elfogadásával kezdjük. Ezzel kapcsolatosan vannak-e kommentárok? Ha nem, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendtervezetet. Mindenki megkapta a március harmadiki ülésjegyzőkönyvét, hogyha ezzel kapcsolatosan lesz megjegyzés, eszendőjük, akkor azt kérem, hogy a jelezzék számunkra még az ülés vége előtt. Most pedig következik a kérdések órája. Sargentini és Keller asszonyok tettek fel a bizottságnak egy kérdést. Mielőtt megadnám a szót a bizottságnak a válaszadásra. Azt szeretném jelezni, hogy csak is a kérdés szerzői tehetnek majd fel kiegészítő kérdést a bizottság képviselőjének, és azzal a feltétellel, hogy kapcsolódjon vagy a kérdéshez, vagy pedig a válaszhoz a kiegészítő kérdés. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőinek a válaszadás. Ki képviseli a bizottságot? Jelen van a bizottság képviselője? Igen. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, itt lényegében négy kérdést tettek fel a bizottságnak, és mind a négy kérdés a nyersanyag témát érinti. Az első kérdés ugye azt a kérdést teszi fel, az első kérdés, hogy mi is a stratégiánk a ö, nyersanyag stratégiával kapcsolatosan. 2008-ban hozta ö, a bizottság ezt a stratégiát, amelyet 2011-ben kiegészít, és a kérdés az, hogy hogyan lehet integrálni és tiszteletben tartani a fejlődő országok érdekeit, és hogyan lehet ezeket megvédeni tehát ez a két közlemény, amelyről szó van, lefedi a két fő problématikát, nevezetesen a nyersanyagokhoz való hozzáférést rész, egy részben, nevezetesen, hogy méltányosan férhessenek hozzá a nyersanyagokhoz, valamint ott van a második problématika, amely magát a fejlődést érinti, a különböző érdekeket, valamint a különböző megszorításokat a fejlődő országokban. E kontextuson belül már 2008-ban azt javasolta ez a stratégia, hogy több intervenciós tengelyünk legyen. Először is meg kell erősíteni a fejlődő országok kapacitását. Ez egy horizontális, objektív célkitűzése a fejlesztési politikáknak, és ez kapcsolódik a nyersanyag problémához. Továbbá egy, az beruházások számára kell egy nagyon kedvező atmoszférát nyújtani, és a különböző nyersanyagok területén biztosítani és megerősíteni a fejlesztés. Hatékony rendelkezésekre van szükség, és elsősorban, ami az adózást illeti, hatékonyabbá kell tenni, például a bányászati vállalatok munkáját. A bányászati ágazat és a nyersanyag ágazatot leginkább az Európai Unió horizontális politikáján belül tárgyaljuk, a bizottságon belül is, még akkor is, hogyha ezt így nem mondjuk ki. Most pedig, ha megengedik, a negyedik kérdésre ugranék át, ugyanis itt az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó a stratégia kapcsán. Teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása minden más politikában ugyanígy van, alapvető elvei a az együttműködésnek a fejlődő országok és az Európai Unió között. Ezt az ágaz, ezt a területet nem igazán ö, domborítottuk ki a nyersanyagokról szóló stratégiában, de ez teljesen természetes minden szereplő számára, a különböző vállalatok számára, a, mindazok számára, akik például a nyersanyag ágazatokban, kitermelésben dolgoznak. Itt általános elvekről van szó, pozitív normákról, szabályokról van szó, amelyek léteznek, és azok a megállapodások, amelyeket harmadik országokkal, fejlődő országokkal kötöttek, kötöttünk, az emberi jogi szabályokat természetesen alkalmazzák ezen megállapodások keretén belül. Most pedig a második kérdésre térnék vissza, És itt arról van szó, hogy a nyersanyag stratégia tartalmaz -e szankciókat harmadik országok ellen abban az esetben, hogyha exportkorlátozásokat vezetnek be a nyersanyagok területén. Nincs, nincs, tehát már mm, aztán a, mindaz, hogy hogyan lehet harmóniába hozni ezt a területet a Lisszaboni szerződés 208-as cikkével, a hatékony támogatással mármint a szankciókat. Nincs semmiféle stratég, szankciót nem tartalmaz a stratégia. Ezt jog, teljesen más jogi kontextusban lehet elképzelni, amely független ettől a stratégiától. Tehát akkor miért nincsenek szankciók? Elsősorban azt kell aláhúzni, hogy a bizottság úgy tekinti, hogy bizonyos esetekben, és itt elsősorban átmeneti időszakra igenis korlátozásokat el lehet képzelni. A partnerségi a gazdasági partnerségi megállapodási tárgyalások során az afrikai, a karib-tengeri országok esetében számos esetben volt az, hogy átmenetileg voltak korlátozások, amíg a megállapodást sokat például nem írták alá. Tehát voltak a partnerországoknak specifikus átmeneti korlátozásai. Tehát mindenképpen egy rugalmas magatartásra van szükség a nyersanyagkorlátozások terén a korlátozások akkor marad, addig maradnak fel, ameddig hatékony eszközök lehetnek. Természetesen ezzel kapcsolatosan kétségeink vannak, és nagyon nagy figyelemmel kell megvizsgálni azokat a teljesen speciális kereteket, amelyeken belül jogosak, vagy létjogosultságuk van a korlátozásoknak. Tehát átmeneti korlátozásokat képzelhetünk el. Ehhez hozzá kell tenni még azt is, hogy ezek a korlátozások sokszor olyan formát öltenek, amelyek nem kompatibilisek a mm, különböző megállapodásokkal, vagy a WTO, vagy a kétoldalú megállapodásokkal, és hogyha megsértik a, az érvényben lévő megállapodásokat, akkor természetesen a vitás ügyeket rendezni kell a megállapodáson belül. Van egy harmadik kérdés, amely azon foglalkozik, hogy tehát a harmadik, ez volt, amiről most beszéltem, most a negyedik következik. Ha az angol változatot ö, olvasnám fel, ugyanis itt nagyon pontosnak kell lennünk, tehát angolul a negyedik kérdés. Having the aim to create an unregulated, és így tovább. Tehát a fejlődő országokban, ha figyelembe vesszük az, hogy egy korlátozott szabad piacet akarunk létrehozni, hogyan tudja a stratégia biztosítani a megfelelő koherenciát. Itt visszatérek akkor franciára, és azt hiszem, hogy kommunikációs szinten voltak problémák. Azt hiszem, hogy sehol nem látjuk azt, hogy a célkitűzés az lenne, hogy egy nem szabályozott és egy teljesen szabályozatlan, deregulált piacot hozzunk létre. Itt erről egyáltalán nincs ö, szó, éppen ezért nem is akarok semmiféle konklúziókkal foglalkozni, ugyanis ez a feltételezés nem korrekt. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. I would like to come back on the sanctions or... Szeretnék a szankciókra visszatérni. Justified on a temporary scale in some cases. Could you specify in... Kérem. And in which cases not? And what a bizottság milyen restrikciókra gondol, és milyen feltételek mellett vetik ki ezeket a restrikciókat? Milyen restrikciókról van szó, és ezek mikor indokoltak, és mikor nem? Két percben kérném a választ, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Konkrét példát veszek, mert ezen már dolgoztam. A gazdasági partnerségi megállapodásokról van szó. Afrika déli részén lévő országokkal, a SZADEK országokkal. Ott a tárgyalások állapota következő. El kellett fogadni időlegesen, mivel a megállapodást még nem írták alá, ezt el kellett fogadni, de a hipotézis a következő, vagy export illetéket vonnak le, vagy pedig mennyiségi limiteket vezetünk be, de ezek formáját még meg kell tárgyalni. Mindezeket az új iparok, új vállalatok teszik indokoltá, vagyis az, hogy új cégeket hozzanak létre, de ez nem lesz meghatározatlan idői, mert a születőben lévő befektetés az mondjuk pár évet vesz igénybe, és nem teljes időtartamát, fennállásnak teljes időtartamát. Az egyik eszköz vagy szempont a környezetvédelme. Más eszközeink is vannak a környezetvédelmére, de ha meghallgatjuk azokat az érveket, amelyek az export restrikció mellett szólnak, és amelyek indokoltak a környezetvédelem jegyében, ezek a fő argumentumok, tehát ez a két fő, fő argumentum van, még tovább folynak a megbeszélések, de amíg a szerződést nem írják alá, addig nem érdemes ennél tovább menni. Ezt a két feltételezés és példát vető figyelembe, tehát az új befektetések, a születőben lévő vállalkozások, iparok és a környezetvédelem. Köszönöm. Most pedig az elnök közleményei témái, témájában röviden szeretnék emlékeztetni a nagyon súlyos eseményekre, amelyek Japánban, Fukushima-ban történtek és arra a veszélyre, amelyet jelenleg a japán nép és él át, és ez kihathat világon, a világra is, és úgy gondolom, hogy szolidárisak kell lennünk a japán néppel és azokkal az emberekkel, akik megpróbálják csökkenteni, korlát, korlátozni ezt a helyzetet. Tudjuk, hogy a hármas reaktorban plutónium is van, és tudjuk, hogy mennyire hosszan bomlik le a plutónium, tehát itt több millió év kell ehhez. Az Európai Unió kezdeményezéseket indított az európai atomerőművekkel kapcsolatosan. A lakosságok védelme érdekében. Nagyon súlyos eseményekre került sor Líbiában is, és számunkra nagyon fontos az, hogy a az emberek, a lakosság szükségleteit figyelembe vegyük, és hogy készen legyünk. Görens úr ezzel kapcsolatosan is írt egy közleményt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviselőinek van-e valamilyen mondandója. Igen, elnök asszony, én is nagyon rövid leszek. Két dologra szeretnék utalni. Először is, ami az EFKO szervezését illeti, remélem, hogy most már a végén vagyunk a munkánknak, az új organigramot el fogja fogadni a bizottság a hónap végén, és hogyha a bizottság ezt elfogadta, akkor majd önökkel is közöljük az álláspontot. Ami az politikai kezdeményezéseket illeti, a bizottság nem sokára ki fogja adni az Európai Unió fejlesztési politikájának a jelentését, accountability és monitoring lesz a címe, és foglalkozik a különböző támogatásokkal az Európai Unió tagállamai számára. Ez egy olyan jelentés, amely nagyon fontos lesz, mert alapját képzi majd annak a jelentésnek, amelyet az Európai Európai Tanács júniusra készít el, és amelyről már a múlt évben megegyeztünk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Most pedig következik a hetedik napirendi pont, a harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés támogatás jövőjéről fogunk beszélni. Ahogy önök már tudják, az Európai Parlament válaszol arra a zöld könyvre, amely a harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés támogatás jövőjéről szól, és ezzel kapcsolatosan egy közleményt fogunk előterjeszteni még a nyári vakáció előtt. Kollégánk Charles Görens a saját kezeményezésű jelentés, jelentéstevője. Megadom tehát Görenc úrnak a szót, hogy vezesse be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem első alkalommal foglalkozunk a költségvetés támogatás témájával, már több eszmecserénk volt ezzel kapcsolatosan. Most egy, van már azonban egy ideglenes írott jelentés tervezetem is. Én személyesen mindig is ellenzem az olyan a hosszú, hosszadalmas állásfoglalás indítványokat, de sajnos hozzátartozik ez is a parlamenti munkához nevezetesen sokszor nem tudjuk korlátozni a dokumentumaink hosszát, terjedelmét, de szeretném tisztán, tisztázni, hogy miről is van szó. Először a negatív pontokkal szeretném kezdeni. Önök nagyon jól tudják azt, hogy az, már az első előterjesztésemben is kérdéseket tettem fel a költségvetés támogatást illetően. A költségvetés támogatással nem ért mindenki egyet a tagállamokban sem. Én akkor a hangsúlyt a, a tagállamok ambivalenciájára ö, ö, tettem, mert a különböző pénzösszegek, amelyek a fejlesztési, az európai fejlesztési alapokból kerülnek kifizetésre, olyan alapok, amelyek ugye mindenképpen költséget és támogatást jelentenek, de sok esetben a tagállamok ezt nem támogatják. Tehát megpróbálják a felelősséget átruházni másokra egyesek, például az, az ellenőrzés területén is, és és toleránsak próbálnak maradni, de akkor, amikor valakinek ugye a felelősséget vállalni kell, akkor nagyon szigorúaknak kell lenni. Tehát ez egyfajta ambivalencia. Van egy második aggodalom a költségvetés támogatás területén. Minnyáján nagyon jól tudjuk azt, hogy mit is jelent a költségvetés támogatás. Az, hogy nem pro- projektek, pro- programok kon keresztül kapják meg a ö, támogatást, hanem a, ö, hanem a költségvetés ö, ö, útján. Ö, tehát ez azt jelenti, hogyha a kifizetések szintjén probléma merül fel, akkor az egész költségvetési támogatás az, amelyet megkérdőjeleznek. És itt nagyon sok a kétség a fogadó országok szempontjából is nevezetesen alapul véve a GDP-üket. Megvan a kockázat arra, hogy például az alap szociális ágazatokban nincs megfelelő beruházás. Tehát itt ezek a főbb aggodalmak e témát illetően viszont vannak nagyon jelentős pozitív aspektusok is. A költségvetés támogatás egy nagyon erőteljes eszköz maradt továbbra is, mert lehetővé teszi az endogén fejlőzést, a belső fejlődést az adott tehát országokban, amelyek kapják ez, ezeket a támogatásokat. Éppen ezért fontos, hogy a déli partner országok képesek legyenek a saját fejlődésük szereplőivé válni. Mi természetesen mi segíthetjük a különböző folyamatokat, de nem vehetjük át a partnereink szerepét. Azt neki kell játszaniuk. Most, hogy enyhítsem egy kicsit az aggodalmakat, amelyekről itt beszélek, azt hiszem, hogy fontos a dinamikus megközelítés, mert ez a mi észszerű, mind az adó, mind pedig a befogadó országok számára. Természetesen fontos, hogy erőteljes kötelezettségvállalásokra kerüljön sor a közkiadások megfelelő kézben tartására, és arra, hogy hogy a civil társadalmat is bevonjuk ebbe az egész folyamatba. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mindennek kettős következménye lehet. Van egyrészt, ugye vannak azok, a, akik ö, realizálják a ö, befogadó országokban ezeket a folyamatokat a bizottsággal kapcsolatban. A bizottság és az, az adott ország között megszületik a megállapodás, és természetesen mindenki hozzá kell, hogy férjen a különböző lehetőségekhez a parlamenti képviselők is. Mi, mint parlamenti képviselők, mint parlament, szintén számunkra lehetővé kell tenni az ellenőrzést. Mert különben nem a mi érdekünk, nem a bizottság érdekeként járunk el. Ami a parlamenti ellenőrzést illeti, a civil társadalom és a parlament sokkal erőteljesebb részvételével igenis ezt a kihívást meg lehet nyerni majd a jövőben. A dinamikus megközelítésnek nagyon nagy előnyei vannak, hogyha, a, hogyha egy jól összeállított csomagunk van, akkor ez lehet lehetővé teszi a, az, az déli országok abszorpciós, tehát felvevő képességének a ö, növelését is, és a dinamikus megközelítés azt is lehetővé teszi, hogy a gazdaság és monetáris unión belül egy nagy kihívást indítottunk el, erre természetesen felelni kell. Vannak olyan országok, ahol ez az egész rendszer működik, van, ahol ez a rendszer csődöt mondott, de sajnos a gazdasági válság nem tette lehetővé a dinamikus fejlődést nem kell kioktatni senkit, mert ugye nem kell leckét adni senkinek, viszont a leckékből tanulnunk kell, és sokkal óvatosabban kell eljárnunk. Ez azt is feltételezi természetesen, hogy a belső ellenőrzési rendszereket meg kell javítani a partnerek között. Ami a dinamikus megközelítést illeti, ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy összeegyeztessük a látens gyenge pontokat a befogadó országokban, és, és lehetővé teszi azt is, hogy hogy a saját belső fejlődésükkel is többet foglalkozhassanak az adott országok. Éppen ezért bátorítani kell a bizottságot, hogy ezt a folyamatot, az ilyen típusú folyamatokat elő, részesítse előnyben. Nem kell tehát figyelembe kell venni a kettős problémát. Egyrészt mindenképpen kritikusan kell fellépni, sőt, szigorúan kell fellépni a befogadó országok esetében. Másrészt pedig, hogyha egy olyan országról van szó, amelynek gyenge az irányítása. Sok esetben ezek a legkevésbé fejlett országok, és akkor a lakosságnak is sokkal nehezebb a helyzete. Már a kezdetén ezen folyamatok kezdetén, és akkor az, ez kihat a nemzetközi együttműködésre is, és ez kizárja a támogatásban való részvételt is ilyen országok számára, és a lakosság válik túlszán sok esetben Éppen ezért sokkal átláthatóbbá kell tenni ezt a rendszert. Ennyit szeretném volna elmondani önöknek. A költségvetés támogatás nem paradigmaváltás jelent egyáltalán, és nem kérdőjelezi meg a legfőbb akikat sem. Minden feltételnek rendelkezésre kell állni, ezt csak úgy lehet elképzelni ezt a folyamatot, természetesen 0,7%-hoz nem nyúlhatunk, új formulákra van szükség, nem kell nem szabad ugye kidobni a, a, a gyereket a fürdővize, úgyhogy itt néhány kritikus pontot mindenképpen el kellett mondani, de nagyon sok az előnye és ennek a költségvetési támogatási rendszernek. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen, és türelmetlenül válom, várom a kollégák reagálását. Köszönöm szépen, Görenc úr. Gracias, señora presidenta. Señor por el... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentésért. A legutóbbi időben, akkor, amikor a költségvetés támogatásokról beszéltünk, akkor mindig éreztük, hogy az együttműködési politika központjában van. Az intézmények munkájának középpontjában áll ez a kérdés. Ma Görenc úr jelentését tárgyaljuk, a következő közös AKC Európai Parlamenti Ülésen Budapesten ugyanez lesz a napirenden a költségvetési támogatások kérdése. Ennek én vagyok az előadója mellesleg. Alapvetően arról van szó, hogy térben hogyan tudjuk kiterjeszteni az együttműködési politikában a költségvetési támogatást az nem az intézményi vita, eh, bocsánat, az intézményi vita és a fogadó országokkal kapcsolatos tárgyalások magja ez tehát. Göránsz úr említette, hogy ez milyen messze menő tárgyalás, tanulmányokat készítettek, ezek közül számosat bemutattak a parlamentben és a költségvetési támogatások előnyeiről, gyengeségeiről és az együttműködés egyik eh, formájáról. Természetesen messze menően osztjuk véleményét, hogy az erőségei ennek a politikának messze meghaladják a gyengeséget. A gyengeségek pedig olyan kockázatok, amelyeket meg kell próbálni elkerülni. Messze menően támogatom a következtetéseket, a költségvetési támogatás nem feltételekhez kötött, tehát nem szabad, hogy gazdasági vagy politikai szabályok függvénye legyen. Ez azonban azt jelenti, hogy politikai párbeszédből kell táplálkoznia a donor és a fogadó országok között. Ez egy olyan párbeszéd, alapvetően, amelyel közösen határozzuk meg a prioritásokat. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a fogadó országtól függ, hogy meghatározza a súlypontokat. De, mint mondtam, ez azért egy politikai párbeszéddel kell, hogy összefüggjön, és ez kell, hogy a prioritások meghatározásának az alapjául szolgáljon. Az, ért- az értékelési kritériumokat is közösen kell meghatározni, ebben a sorban, és tulajdonképpen csak így lehet a támogatás valóban támogatás. Hogyha intézményesített formában biztosított olyan rendszerek közigazgatási rendszerek kialakításáról van szó, a szereplők, a, a civil társadalom, a nem társadalmi szereplők beavatkozásáról, de a közigazgatási ellenőrzésről és parlamenti ellenőrzésről is szó van. Mint mondtam, tehát nincsen semmiféle függőség, egy politikai párbeszédre van szükség, amelyben, vagy amelynek kapcsán meghatározzák az intézményi feltételeket és a prioritásokat. Talán egy másik szempontra is kitérnék még. A jelentés is említi, de talán a kollégák is hozzászólnának a következő elemekhez. Az egyik a fokozatosság. Görenz úr már jelezte, hogy a költségvetési támogatásokból adódóan ez az egyik aggodalom, hogy egyszer csak teljesen átáll az addigi együttműködési politika valami olyasmira, ahol már minden erőfeszítés csak a költségvetési támogatásra irányul. Ezt nem szabad engedjük egy olyan folyamatot kell tudni kialakítani, amelyben újra meg újra fokozatosan vezetik be a költségvetési támogatást. Ennek a szempontnak a fokozatos erősítését kell mindazzal összekapcsolni, amit korábban mondtam, azaz a partnerországok, a fogadóországok erősítésével is. Tehát fokozatosságra van szükség a költségvetési támogatás bevezetésében. második tényező a kompatibilitás. Ez azt kell, hogy jelentse, hogy a költségvetési támogatást most nem más támogatási modalitások helyett adják. Nem fogjuk kivenni az együttműködésből a többit, hanem kompatibilis formában kell tudjuk kialakítani. Egyszerűen egy erősebb belső koordináción kell dolgoznunk, hogy a költségvetési támogatás és egyéb támogatások között megfelelő összhang legyen. A harmadik dolog, amit Görenc úr is említett, az nem lenne észszerű, hogyha az Európai Bizottsággal egy olyan politikát indítanánk el, amelyeket a, amelynek keretében a költségvetési támogatásokat kritériumok szerint alakítanánk ki, viszont a fogadó országok ezeket az elveket egyszerűen ignorálnák. A negyedik dolog pedig, amit szeretnék még elmondani a prioritások mellett, az, hogy a fogadó országoknak is a, az elvek, a saját képességek mentén kell tudni dolgozni. Együtt kell eljutnunk arra a következtetésre, hogy a képzés, egészség, az egész, a szegénység elleni harc kell, hogy az alapkritérium legyen, amely a költségvetési támogatás kiterjesztését is szolgálja. A parlamentalizálódás is fontos dolog. Tehát meg kell próbáljuk azt, hogy az Európai Parlament egyre fontosabb szerepet játszhasson az EU együttműködési politikájában. Meg kell próbálnunk a nemzeti parlamenteket, a partnerországokat segíteni. A prioritások meghatározása során és a végrehajtás során, de ugyanúgy a kritériumok meghatározásában is. És nem csak a záró ellenőrzések kapcsán. Az EP-nek és a nemzeti parlamenteknek döntő szerepet kell az egész folyamatban kapni, úgyhogy Görenz úr támogatását ebből a szempontból teljes mértékben támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Neuss úr következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek. Görenc kollega jelentése jó. Egyrészt tartalmilag jó, másrészt pedig nagyon ügyesen megfogalmazott, hiszen pontosan a tagállamok aggodalmát és a képviselők fenntartásait is taglalja. Azt hiszem, hogy a költségvetési támogatások keretében még jelentős felvilágosítási munkára van szükség a kollégákkal kapcsolatban is, hiszen ha a költségvetési szakbizottságban beszélünk a kollégákkal, akkor látható, hogy milyen sok fenntartás van a költségvetési támogatásokkal szemben. Két dologra szeretnék eh, rámutatni. Görenc úr az ötös pont alatt a civil társadalmat és a nemzeti parlamenteket emeli ki, akiket be kellene vonni. Jelenleg akarjuk a struktúrált párbeszédet befejezni, és ebben a helyi önkormányzatok nagyon fontos szerepet kapnak. Én úgy gondolom, hogy őket mindenképpen be kell vonni a civil társadalom és a nemzeti parlamentek mellett és aláhúzni szeretném azt is, amit a 14-es pontban írt Kőrenc úr, mégpedig azt, hogy erőltetnünk kell azt, hogy a tagállamok koordinációja egymás között és a tagállamok és a bizottság között lényegesen javuljon, gyorsan javuljon. Jelenleg a külpolitikában nincs közös elképzelés, közös politika Líbiával kapcsolatban például. Úgyhogy arra kell figyeljünk, hogy a koordináció a tagállamok között és a tagállamok és a bizottságok között jó legyen. Az utolsó megjegyzésem pedig Enrique Guerrero kollega említette, hogy mindezt csak párbeszédben lehet megvalósítani. Nos, úgy gondolom, hogy ennél azonban többet is kérhetünk. Mondhatjuk, hogy legyenek feltételek a költségvetési támogatáshoz kapcsolva, de a demokratikus struktúrákat ki kell építeni, és olyan paramétereket kell kialakítani, amelyek alapján megmondhatjuk, hogy a költségvetési támogatások segítségével az emberi és alapvető jogokat is javítani lehet. Például a demokratizálódási folyamatot állapíthatjuk meg. Tudjuk, hogy van egy olyan számvevőszék, amely a parlamentet is ellenőrzi. Ezek olyan elemek, amelyeket a költségvetési támogatással párhuzamosan kialakíthatunk. Még egyszer köszönöm Görenc úrnak a kiváló jelentést, és ezt a politikai ügyes fogást, hogy a képviselők és tagállamok aggodalmait az elején említi. Köszönöm. Görenc úr luxemburgi vendégeit, a gimnazistákat szeretnénk üdvözölni, és most pedig Bergman úrnak adom meg a szót. Üdvözlöm én is a luxemburgiakat. Nagyon jó, hogy meglátogatnak bennünket a szokásos munkahelyünkön. De inkább angolul fogok beszélni. Néhány szót szólnék a költségvetési támogatásról, mivel a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban ennek a témának a az előadója vagyok, és ma fogjuk véglegesíteni a tervezetünket. Ennek az alapja a számvevőszék jelentése. Érdemes hozzátenni, hogy ez a számvevőszék jelentése rendkívül kritikus a jelenlegi általános költségvetési támogatás tárgyában, amelyet a bizottság nyújt. A számvevőszék azt mondja, hogy a fő kockázatokkal nem foglalkoznak kielégítően a bizottság alkalmazott eljárásokban. Milyen kockázatokról van szó? Egyik, a pénz a rossz zsebekben találja magát, ez a vagyonkezelői kockázat, a másik pedig, hogy pénzt adnak a projektekre, megvalósítják a projektet, de a projektnek nincsen semmi eredménye. Ezt meg kell változtatni, a procedúrákban legyenek benne a mérhető mutatók, és az eredményeket mérhetővé kell tenni, számszerűsíteni kell, csak így tudjuk elmondani, hogy a költségvetési támogatásnak mérhető, számszerűsíthető hatása van. A másik, a bizottság dinamikus megközelítése. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen erre a támogatásra, a kormánynak kell, hogy legyen bizonyos fokú jó kormányzata, kormányzása, megfelelő, hatékony pénzügyi irányítása. Ez fontos. De a bizottságnak az a véleménye, hogy néhány ország most a jobb kormányzás, irányítás, a jobb pénzügyi gazdálkodás útján áll, és ez pozitív fejlemény, tehát akik ezen az úton járnak, szintén jogosultaknak kellene, hogy legyenek. Több mint 30 ország kap általános költségvetési támogatást ma, és ebből 12 rendkívül rossz mutatókkal rendelkezik a korrupciós indexeket illetően a tízes skálán hármas alatt van. Hogyha ez így van, akkor a bizottság meggyőződése, hogy ha ebben az esetben költségvetési támogatást kapnak ezek az országok, akkor igen szigorú monitorozási módszereket kell bevezetni, és az EU delegációban a megfelelő stáb legyen jelen ezekben az országban, mielőtt még elkötelezzük magunkat a költségvetési támogatás mellett olyan országok esetében, amelyek a vagyonkezelés szempontjából ilyen nagy kockázatot mutatnak fel. Még egy dolog, erős politikai párbeszéd van szükség a fogadó országokkal, és az általános költségvetési támogatás sokkal több, mint projekt alapú fejlesztési támogatás, sokkal több, mint a civil szervezetekkel való munka. Ez a fajta támogatás lehetővé teszi az, hogy igen erős politikai párbeszédet folytassunk a kormányokkal. Rendben, de akkor politikai akarat, eh, elszántság kell, igen erős elszántság ahhoz, hogy egységes megközelítést tanúsítson az összes tagállam és a bizottság együtt, mert csak akkor lehet hasznosítani a 27 plusz az Európai Bizottság által eh, képviselt politikai súlynak. A, ha egységesen lépünk fel, az lenne a kívánatos, de igen nehéz ezt tapasztalni. A tagállamok nem akarják, hogy koordinálják őket, és nem mutatják ezt az egységes fellépést. Ezt meg kell változtatni, akkor, hogyha a költségvetési támogatást hatékony eszközé akarjuk tenni. Osztom Sárgörönsz nézetét, hogy ez a fajta támogatás, az AB támogatás nagyon jó, mert a tulajdonlást, a felelősséget, elszámoltathatóságot növeli, a szigorúbb vizsgálatot és a civil társadalom bevonását a fogadó országokban, vagy kedvezményezett országban. Ez fontos, de még nagyon sok mindent kell megtenni azért, hogy ez valóban értékes legyen. És itt javításokra van szükség, ezen dolgozni kell. Köszönöm. Köszönöm. Lövin asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen én is Görenc úrnak a jelentést. Nem vagyok a költségvetési támogatások szakértője, de nagyon érdekesnek találtam a vitát és az anyagot is. Osztom tíz bőrmen fenntartásait, amikről most beszélt, és van a Görenc úrral kapcsolatos beszélgetés során néhány dolog, amire szeretnék rákérdezni. Először is, eh, ami a a költségvetési támogatásra jogosult országokkal kapcsolatos feltételek. Szerintem kellenének, hogy legyenek feltételek, de aggasztana az, hogy ezek eh, a, hogy azok az országok eh, pályázhatnának, amelyek a Világbank és a, az IMF privatizációs, liberalizációs forrásain, forrás meghatározásainak és előírásainak megfelelnek. A másik dolog pedig az átláthatóság. Ha a pénz közvetlenül a fogadó országok költségvetésébe folyik, akkor az átláthatóság azonnal problematikussá válik. A költségvetési támogatások kritikusai a fundability, finanszírozhatóság problémájáról szoktak beszélni. Még hogyha célirányos a támogatás és például az oktatást vagy az egészségügyet támogathat, tartja kimondottan, akkor is a kormányzatnak megvan a lehetősége, hogy más célra, mondjuk a hadseregre költse ezt a pénzt, amit nem akarunk támogatni. Ez egy nagy fenntartás véleményem szerint probléma. Tehát a, a biztosított források ellenőrzése, amit átutalunk. Ezért gondolom, hogy a helyi civil társadalom bevonása, parlamentek, stb. bevonása a vitába egy nagyon fontos elem. Így kerülhetjük csak el a korrupciónak ezt a nagyon nagy esélyét. És sok országot említettünk, amelyeket már kapják a költségvetési támogatást, és nem igazán érnek el a korrupciós indexben jó eredményeket. Köszönöm. Uh, Deva úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Charles, mint mindig, most is nagyon-nagyon jó munkát végzett, röviden és egy nagyon tömör, feszes kérdésben. van, amit a parlament és a bizottság a költségvetési támogatások során eddig már valóban igyekezett elérni. Elnök asszony, az Európai Unió fejlesztési költségvetésében szabályként kívánja érvényesíteni azt, hogy a bizottság nem mondja meg nekünk azt, hogy ki mennyi pénzt költhet, hanem azt mondják meg, hogy elmondja ugye, hogy mennyi pénzt költöttek, és milyen eredménye volt ennek. A legutóbbi megbeszélésen arról beszéltünk, hogy milyen mértékben vál, változnak a struktúrák, az eredmények, az eredmények iránti elkötelezettség, de még mindig a bizottság arról beszél, hogy mennyi pénzről beszél. Például azt mondja, hogy 29 milliót költött országprogramokra. A kérdés igazából az, hogy hány iskolát, kórházat támogattak, hány gyereket neveltek, hány beteget kezeltek, és ezt nem tudják. A költségvetési támogatás költség, keretében ez egyfajta lassú fejlődés. Nem arról van szó, hogy megmondanák, hogy mi az, amit tettek, és ez a forma egyelőre nem hatékony adófizetői pénzfelhasználás. Nagyon fontos, hogy hogy olyan eszközök legyenek, amelyekkel az eredményeket lehet mérni. Ha ez nem sikerül, akkor nagy gondjaink lesznek a költségvetési támogatásokkal. Ez az első. A második dolog az, hogy ez a költségvetési támogatás az országokban nem segíti a kapacitások építését. Vannak olyan országok, amelyek nem azért szegények, mert nincs pénz, mint Nigéria például, hanem a kapacitások hiánya miatt az emberek, megfelelően képzett közalkalmazottak, struktúrák, közigazgatás, átláthatóság, irányítás, és a többi, és a többi. Ha pénzt adunk egy fejlődő országnak, akkor az azt feltételezi, hogy azért van szegénység, mert nincs pénzük. Nem így van. Azért van szegénység, mert nem tudják, hogy hogyan irányítsák megfelelően a gazdaságot, hogy hogyan teremtsenek gazdaságot, hogyan segítsék ki az embereket a szegénység csapdájából, hogyan építsék az oktatási kapacitásokat, a versenyképes gazdaságot. Úgyhogy a költségvetési támogatás biztosítása az megint csak egy ilyen faramoci módja a dolgok irányításának, de nem segíti a kapacitások bővítését. A harmadik megjegyzésem pedig, hogy a költségvetési támogatás döbbenetes korrupcióhoz vezethez. Nem hiszem, hogy meg lenne a bizottságnak a technológiája és a módszertana, hogy kidolgozza, hogy hol van korrupció és hol nincs. Hogyha én egy ország lennék, és mondjuk eh, X összeget akarok az egészségügyre költeni, akkor akkor miért ne fordíthatnám ugyanezt a, a pénzt arra? Viszont szeretném a pénzt a, a, a hadseregre, rakétákra, meg minden ilyesmire költeni, és akkor kapok egy ö, 30 milliót mondjuk az iskolákra és az egészségügyi támogatásra, mert erre én országként azt mondom, hogy nagyon jó, fogom ezt a pénzt, és azt a pénzt, amit a a kórházakra kellett volna költsem, azt egyszerűen arra költöm, hogy szebb egyenruhát veszek a katonáknak és fegyvereket. Ezt hogy lehet megakadályozni? Még ha van is megfelelő nemzeti számviteli rendszerünk a, a parlamentekben, és van számvevőszéki vagy pénzfelügyeleti bizottságunk is, akkor is attól tartok, hogy a fejlődő országokban nagy oka van annak, hogy féljünk a korrupcióktól. Ez a fajta pártolás és az, az, a, az a mód, ahogy mi bánunk ezekkel az országokkal, ez mind ide vezethet. Nagyon kevés olyan bátor helyi képviselő van, aki mondjuk rákérdez az elnök eljárásaira. Monsieur Tirolien. Köszönöm szépen. Tirolien úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Görenc úrnak a jelentése minőségéért. Azt hiszem, hogy a bizottságunk nagy része egyetért ezzel a költségvetési támogatási folyamatrendszerrel. Természetesen lehet javítani a rendszeren, azonban én úgy gondolom, hogy egy lényegbe vágó elem hiányzik a decentralizáció mind általános, mind pedig ágazati szinten. A fejlődés különböző szereplői felszólalnak-e témában az utóbbi időben, és azt mondják, hogy a költségvetési támogatási alapok a helyi szintekre nagyon nehezen kerülnek le. Az irányítás nagyon fontos minden fejlesztési stratégia szempontjából, éppen ezért a helyi és regionális szervezeteknek mindenképpen szerepet kell adni, mert ők ismerik a közösségeik szükségleteit, és ők foglalkoznak, sok esetben ugye hozzájuk tartozik a közlekedés, az egészségügy, és így tovább. Éppen ezért az általános és ágazati szinteken mindenképpen biztosítani kell a központi kormányzás és a helyi kormányzások közötti harmóniát. Én éppen ezért fogok benyújtani majd módosítókat. Köszönöm. Martinez úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék én is gratulálni Görenc úrnak, mert ahogy Déva úr is gratulált már a jobb oldal részéről, én a bal oldal részéről gratulálok neki és biztos vagyok abban, hogy a vendégeink is értékelik azt, hogy a luxemburgi képviselő, tehát az ő képviselőjük ennyi gratulációt kap, mind baloldal, mind pedig jobboldalról. Ugye ez egy olyan téma, amely évtizedek óta visszatérő téma. Nem szeretnék sokat hozzátenni az elhangzottakhoz, de én mindig is támogattam a költségvetési támogatást, még akkor is, hogyha tudtam, hogy azok a kockázatok, amelyekről már 40 éve beszéltünk, nevezetesen, ugye, hogy hogyha valaki, ugye egy, egy, egy gyermek, ugye megkapja a megfelelő élelmiszert, akkor az hozzászok kik, és egész életében azt szeretné majd kapni. Ugye sok esetben azok, akik kapják a támogatásokat, nem is keresnek semmiféle ö, olyan lehetőségeket, amelyekkel önfenntartóvá válhatnának éppen ezért a költségvetési támogatás keretén belül el kell, hogy mondjuk, hogy mit szeretnénk, és hogy mit szeretnének azok az országok, amelyeket támogatunk. Tehát, hogy ne legyen az, hogy csak is a támogatásból akarjanak élni. Éppen ezért lenne még néhány megjegyzésem, lett volna, de Lövin asszony már elmondott sok olyan témát, amelyről én is szerettem volna beszélni. Ami a kritériumokat illeti, vannak olyan kritériumok, amelyeket igen, az IMF, vagy pedig a, vagy más nemzetközi szervezetek határoznak meg. Ez egy paradoxon mindenképpen, és ez már ezt már ismerjük évek óta, mert minden együttműködési programmal kapcsolatosan felmerültek ezek a kérdések, ugyanis a fogadó országok azok, amelyek meg kell, hogy határozzák, hogy mire szeretnék a támogatást, hogyan szeretnék, hogy segítsenek nekik. Természetesen minden országnak megvan a szuverenitása, de a prioritásokat mm, közölniük kell hogyha nincsenek meg a prioritások, akkor sok esetben az alapvető dolgokat is kétségbe vonjuk. Ahogy Enrique is mondta, arra lenne szükség, hogy megoldásokat találjunk és keressünk a párbeszédden keresztül. És a prioritásokat is értékelni kell, tehát a prioritásokat az adott országok állítják össze. És mindenképpen fontos lenne, hogy sokkal nagyobb érdeklődést mutassanak maguk az állampolgárok is. Természetesen ott vannak olyan kérdések, mint az egészségügy, a szegénység megszüntetése, és valami, amiről Enrique nem is igazán beszélt, nevezetesen például a fenntartható, a túlélést biztosító mezőgazdaság támogatása. Amikor látjuk a prioritásokat, például az Ákácsi országokban, amikor látjuk, hogy senki sem, meg sem említi a túlélési mezőgazdaságot, akkor akkor fel kell tenni ezt a kérdést. Tehát látjuk, hogy a saját kapacitásuk ö, rosszabbodik folyamatosan. Éppen ezért például a túlélési mezőgazdasági kérdés is egy prioritás kell, hogy élvezen akkor, amikor az egészségügyről a, és más kérdésekről beszélünk. Tehát a túlélési mezőgazdaság kitermelés fontos. Tehát olyan, olyan mezőgazdasági termékek termelése, amelyek a túlélésüket lehetővé teszik. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Cortés Lastra Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera comenzar... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Görenc úrnak, az jelentéstevőnek a jelentés tervezetért. Ez mindenképpen fontos és döntő, hiszen látjuk, hogy a költségvetési támogatás, mint segítségnyújtási módozat mennyire fontos. Több kolléga hangsúlyt helyezett erre. Látjuk, hogy az a vizsgál, azt vizsgálja mindez, hogy hatékony -e ez a támogatás, és a támogatás nyújtók hogyan állnak a kérdéshez. Nem akarom megismételni, amit kollégáim mondtak, de szerintem a politikai párbeszéd itt a támogatásban részesülő országok szükségletein alapszik, azután itt szó van arról, hogy a költségvetés nyújtók hogyan adják a költségvetést a részesülő országok igényei alapján, de a költségvetési támogatás azt is jelenti, hogy a kontroll, a parlamenti kontroll lehetőségét erősíteni kell kontroll és nyomonkövetés. Ezt eh, mindenképpen követni kell a támogatás esetében. Most pedig José Correra Nunes úrnak, az Európai Bizottság képviselőinek adom át a szót. Szeretném kérni, hogy ha lehet röviden szóljon, azért, hogy Görenc úr válaszolhasson, mert már jócskán túlléptük a pontra szánt eh, időt. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, mert ez a párbeszéd már több hónapja folyik, akkor kezdtük, amikor a zöld könyvről elkezdtük a munkálatot. A párbeszéd igen gyümölcsöző, és lehetővé tette számunkra a zöld könyv esetében azt, hogy igen jelentős ajánlásokat vegyünk ebbe bele a zöld könyvben feltett kérdések formájában. És mint ahogy jelezte, most a közlemény kidolgozásán dolgozunk, a költségvetési támogatással kapcsolatos közleményen, és ez a mai vita is hozzájárul majd az elmékedési folyamathoz, és ahhoz, hogy hogyan szerkesztjük meg a közleményt. Ami a vitát illeti, inkább csak két-három pontot emelnék ki. Először is üdvözlöm a vitát a feltételekről és a nemzeti felelősségvállalásról, valamint a politikák követéséről. Ami a zöldkönyvet illeti, ebben már nagyon sok minden szerepel. Ez olyan terület, amely mirehatóan foglalkozik az elindított munkálatokkal, és Spielbax biztos is megnyilatkozott már erről a témáról. Mindez azt mutatja, hogy a bizottság komolyan dolgozik azon, hogy ezeket az elemeket belevegye a jelentésbe. Ami a korrupciót illeti, erről szólnék, a vitából is kiderült, hogy a munkálatok része ez a téma, és egyébként a közleményünkben is akarunk erről szólni. Mások azt mondták, hogy mi magunk megállapítottuk, hogy a rendszer gyenge, és ott van a számvevőszék és a parlament megállapítása is. De amikor a korrupcióról beszélünk, ez szerepel a zöld könyvben, és a közlemény is részletesen foglalkozni fog vele. Hozzá kell tenni, hogy ez igen összetett dolog. Ha a mutatókról beszélünk, a mutatók segítségével összehasonlítjuk a különböző mutatók összefüggését és kapcsolatát a gazdaság irányításával. És úgy látjuk, hogy ez nem annyira erőteljes. Például Kenyában a korrupció szintje nagyon alacsony. Vagyis a korrupció magas, de az ők mutatója alacsony, de ha megnézzük a költségvetési átláthatóság mutatóját, Kenya helyzete mégis viszonylag elfogadható, az átlag fölött van. Ez azt jelenti, hogy e területet figyelemmel kísérjük és vizsgáljuk. Másik, az eredmények. Ha egy szervezet ennek a megközelítésnek a, az úttörője volt, és az élén járt, akkor ez éppen az Európai Bizottság, de bizony nagyon nehéz körülhatárolni az eredményeket. Más intézmények, mint a Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank, amely ezen dolgozik, már javított intézkedésein. A Világbank megkeresett minket, mert tudják, hogy mi is dolgozunk ezen. Javítani kell az eredmény alapú megközelítést, de a költségvetési megközelítés, ennek lényege az eredményeken alapul, és ezt egyébként a párizsi menetrend elősegítette. 2000-ben már az egyik bizottsági közleményben mindezt megtaláljuk. Egy utolsó pont, amit kiemelnék, a bizottság kapcsolata a tagállamokkal. Nem szabad elfelejteni, hogy a 2000-es közlemény után a helyszíni koordinálás a tagállamokkal erőteljesen növekedett. A költségvetési támogatása legtöbb országban, főleg ott, ahol van más adományozó is, vagy támogató is, nagyon erőteljes koordinációs mechanizmuson alapszik, és ahhoz, hogy ezt erősítsük, tavaly egy munkacsoportot indítottunk el a fővárosok, tagállami fővárosok és a központ részvételével a költségvetési támogatás koordinálására. Az elején nagyon nagy viták voltak, és sok nézeteltérés, de szépen fokozatosan a bizalom kialakult, és most már látjuk az eredményeit is mindenek. A koordináció erőteljesen javult, és reméljük, hogy a közlemény nyomán konkrét javaslatokat tehetünk arra, hogy a koordináció erősödjön, és reméljük, hogy a javaslatokat a tanács ezében vagy a jövő év elején támogatni fogja ezeket a javaslatokat. Köszönöm. Görönsz úr összefoglalója következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is Guerrero úrnak mondok köszönetet, aki a parlamenti közgyűlés AKC Európai Parlament nevében előadó, ami engem illet, mindenképpen összefogunk. Itt arról van szó, hogy ezt a gondolatot a, a, a kollégák többsége támogatja. Nem szabad a kritikákat alulbecsülni. A mi feladatunk, hogy könnyítsük itt, vagy megnyugtassuk a, akiket a költségvetési támogatás nyugtalanít. És szerintem a jelentés ebben az értelemben lett megfogalmazva. Berman úr azt mondja, hogy okos értékeléseket kell végezni. Mi a buta értékelés, amikor azt mondjuk, hogy 30 éve ugyanannyi élelmiszert hoz, hozunk létre, figyelembe véve a lakosság száma, de az intelligens, okos vesztés az az, hogy megállapítjuk, hogy megháromszorozódott a lakosság száma az utóbbi években vagy évtizedekben, és éppen ezért figyelembe kell venni mindezt a, az élelmiszer termelésben. Levin asszony a jogosultságról igen helyén valóan szólt, de ami a valuta alapot illeti, és a világbankot, ők is tévedhetnek. A valuta alapnak vannak strukturális átalakítási tervei, de ha az iparozott országok a 0,7%-ot felhasználták volna a fejlesztési támogatásra, akkor az érintett országok helyzete jelentősen javult volna. Tehát a különböző szereplők helye, jelentősége igen fontos. Voltak, akik nem vették figyelembe a Világbank tanácsait vagy véleményét, és jobb eredményeket értek el. Azt akarom mondani, hogy az EU, mint első támogatás nyújtó, az EU szabja meg a trendet, nem kell ennyire szerénynek lenni. Nem kell nekünk térdre ereszkedni a Világbank meg a a valuta alap előtt, hiszen mi vagyunk a legfontosabb nyújtunk, nekünk kell az utat megszabni. Deva úr szimpatikus dolgokat mondott, de azért szkeptikus is. Elmondom önnek őszintén, már kipróbáltuk az összes formulát. Először volt a kolonializmus, aztán a paternalizmus. Ez az összes formula sikertelen volt, új utat, új utat kell keresni, még akkor is, hogyha ez problémás. Van kockázat, még akkor is, hogyha a siker az jelentősebbnek ígérkezik, figyelembe véve a kockázatokat. De ha megfelelő úti tervünk van, akkor ha kicsit is okosak vagyunk, elérjük a célt. A költségvesi támogatás nem biankócsek. Ez eszköz, ami az egyik legnemesebb fejlesztési politikát eh, szolgálja, vagyis a belső fejlődést a fogadországok részéről. És eh, a kollégámnak elmondom még, hogy eh, én is osztom ezt a, az aggodalmat. Nem biztos, hogy automatikus kapcsolat van a költségvetési támogatás növelése és a katonai költségvetések növelése között az adott országban a legtöbb konfliktus nemzeten belüli konfliktus, úgyhogy nem biztos, hogy a diktátorok szemszögéből a hadsereget kell jobban felfegyerezni, inkább a rendőrség az, amelyet felszoktak erre készíteni fokozottabban. Na, regionális afrikai kérdésekről van szó. Itt nagy tervek vannak két szinten, kontinentális szinten az Afrikai Unióval, a Békebizottsággal, most már ez megkerülhetetlen szervezet lett a biztosság szempontjából, azután itt van az Európai Fejlesztési Alap, ezek mind együttműködnek, majd pedig az egészet lebontjuk regionális szintre, ott van a politikai státusz és azt tudjuk, hogy most már nem olyan nagy a kísértés arra, hogy katonai célokra használják fel ezeket a támogatásokat. Lehet, hogy tévedek, de néhány év után le kell vonni a tanulságokat, méleget kell vonni. Tiroli úr a decentralizációról beszélt. Itt egy igazi decentralizációs eszközről van szó az elején. Az adományozók egy kis pénzt is akartak ebből látni, vagy nyerni, de aztán egy holland szocialista, akit én csodálok, egyébként a szocialisták nagyon kedvesek voltak velem, erőkasszony, nem is tudom, hogy miért nem kérek a szocialista frakciótól egy jelképes helyet ezek után. A decentralizáció. Ez egy etáp a folyamat során azt mondtuk, hogy nem ez fog mindent megoldani, de a fogadó országokban képviseltetjük magunkat, és a költségvetési támogatás az egy következő lépés. Ez azt jelenti, hogy igen, decentralizált ez a, azon fővárosok részéről, amelyek a támogatást nyújtják. De itt a cél a belső fejlődés előmozdítása. Tirolien úr, ön a diagnózissal egyetértett, és ön nem mondott semmit a, az állásfoglalásban javasoltakról. Remélem, hogy széles konszenzus alakul ki, és a bizottság új utakot, utakat választott, ezért tisztelem őket, és szerintem ezt a játszmát megnyerhetjük a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. És szeretném elmondani, hogy a módosítás leadásának határideje április 11 délben. Most pedig áttérünk a napirend 9. Eh, pontjára. Még várjuk Bálcáni asszonyt, akit meghívtunk. Tehát a 9. napirendi ponttal kapcsolatosan. Áttérünk tehát Grez asszony témájára, a szociálpolitika külső dimenziója, munkaügyi és szociális normák előmozdítása és európai vállalatok szociális felelőssége. Grez asszony kérte, hogy legyen egy eszmecsere a módosításokról, talán emlékeznek arra, hogy január 26-án ebben az évben a koordinátorok arról döntöttek, hogy a módosító indítványok, a kompromisszumos indítványokat a titkárságnak kell elküldeni a szavazás előtti napon. A részenkénti szavazás kérelem, valamint a kompromisszumos módosítások nem lehet már előterjeszteni a mi eszmecserénk után. Kereszt asszony, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy kis időt nyerünk a munkánk során, ugyanis már nincs sok lehetőségünk a változtatásra, azonban az eszmecsere mégiscsak fontos lenne, Röviden arra szeretnék emlékeztetni, hogy ennek a véleménynek az a fő célja, hogy javítsunk a jelenlegi helyzeten a szociális és munkaügyi normák előmozdítása terén. A kereskedelmi megállapodásokban beszélünk néha szociális jogokról, emberi jogokról, sok esetben a emberi jogi záradékokban beszélünk erről, azonban az ILO konvencióról soha nem teszünk említést, és ez így nem elégséges azt látjuk, és ezzel mindenki egyet érthet, hogy nem megfelelő módon valósítják meg a szociális normákat, és ezt alá kell húzni. Ez természetesen ellentmondásban van az, az univerzális előírásokkal. Például a milleniumi célkidőzések kereteinek sem felel meg. A szociális aspektusokat szintén bele kellene venni a kereskedelmi megállapodásokban. Már sok kompromisszumot értünk el, sok módosítót terjesztettek be, de még egyszer el szeretném mondani az, hogy egy hogy mindenképpen nem elég az önkéntes lehetőségek előmozítása, természetesen vannak jogi, kötelező érvényű aspektusok is, viszont a megvalósítási mechanizmus, a belső megvalósítási mechanizmusa a szociális normáknak nem elégséges. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb kredibilitásra van szükség az Európai Unión belül ezen a területen. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen, Tirolien úr, öné a szó. Gratulálok Rez asszonynak a munkája minőségéért a e témában. Ez egy fontos téma, ma délután ugye lesz szavazás ezzel kapcsolatosan. A szocialisták eh, mindenképpen szeretnék felhívni a figyelmet a következő pontokra. Először is a bizottságnak mindenképpen egy szociális záradékat kell kidolgoznia, amelyet mindenképpen mind két oldalú szinten, mind több oldalú szinten a kereskedelmi megállapodásokba bele kell vennie. Fontos, hogy a szociális záradék, amelyek a kereskedelmi megállapodások kapcsán, amelyekről tárgyal jelenleg az Európai Unió, sokkal erőteljesebben e, érvényre juthasson. Természetesen fontos, hogy igazi szociális modelleket hozzunk létre a fejlődő országokban is, például a gyermekmunkát illetően is fel kell lépni. Azt hiszem, hogy a bizottságnak sokkal jobban be kell vonnia a civil társadalmat, a civil szervezeteket, a szakszervezeteket a vállalati munkába, a VTO-val való tárgyalásokba és más nemzetközi szervezetekkel való tárgyalásokban, a kétoldalú együttműködési megállapodásokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztettem önöket arra, hogy ma délután 15 órakor fogunk szavazni erről a véleménytervezetről. Most pedig visszatérünk a 8. napi rendi pontra, megbizatás a 2012-es költségvetés területről folytató háromoldalú megbeszélésre. Tudjuk azt, hogy a bizottság májusban a Költségvetési Bizottság májusban fog megszavazni egy állásfoglalást, amelynek az a célja, hogy a parlament állásfoglalását, fő vonalait mindenképpen meghatározza. A jelentéstevőnk Görenc úr, viszont Balzáni asszony, a jelentéstevő a Költségvetési Bizottságban. Bászáni asszony eljött ma hozzánk, üdvözlöm, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a találkozást. A költségvetési folyamatok még első szakaszban vannak. Ez egy nagyon fontos szakasz. Ez egy olyan szakasz, amikor a munkát felépítjük annak érdekében, hogy aztán az átlátható, koherens, világos politikát rá tudjuk építeni erre az alapra. Meg kell határozni a költségvetés prioritásait. Ebben az évben önök is látták az én munkadokumentumomat, amelyekről Eh, amelyről már volt szó február óta, és holnap szavazzuk meg. Az volt tehát a célom, hogy a költségvetési prioritásokat kidolgozzam 2012-re vonatkoztatva, a 2020-as stratégia fényében. A 2020-as stratégia meghatározza a módszer, módszert is. Meghatározza azt, hogy hogyan lehet közép és hosszú távra kidolgozni a különböző tevékenységeket, hogyan lehet bevonni a tagállamokat, mert a tagállamok is folyamatosan dolgoznak a költségvetéseken. Tehát van egy erőteljes alap, van egy eszköz, amelyel ki kellene, hogy a válságból kerüljünk, ugye, mert még nem vagyunk kint a válságból, tehát meg kell határozni a prioritásokat, a legsürgősebb prioritásokat, hogy hogyan lehetne már 2012-ben alkalmazni ezeket a költségvetésben. Éppen ezért vagyunk itt most, ma együtt, a Költségvetési Bizottság már a kezdetektől fogva foglalkozott a fejlesztéssel, a fejlődéssel, éppen ezért a szakbizottságokhoz is elmegyek, meghallgatom a véleményüket, a prioritásokat, mert ez a leghasznosabb módja annak, hogy kidolgozzam a költségvetést. Fontos, hogy a költségvetés minden szakbizottságban egy erőteljes témává váljon, hogy minden szakbizottság konkrétan meghatározhassa azt, hogy milyen programokat, milyen politikákat akar támogatni legerőteljesebben 2012-ben figyelembe véve a 2020-as stratégiát, ami a négyes fejezetet illeti, amely ugye a fejlesztéssel is foglalkozik. Az az a fejezet, amely a leginkább alulfinanszírozott természetesen, a kritikai megjegyzések is itt a legfontosabbak. Sokkal több alapra lenne szükség aztán a rugalmasság is nagyon fontos. Olyan költségvetése van szükség, amely rugalmas, amely megfelel és válaszol azokra a változásokra, amelyek felmerülhetnek az az önök szerepe is nagyon fontos a költségvetés kidolgozása szempontjából. Június harmadikán ra, június 3-ára az előkészítő munkát be kell fejezni. Ez egy nagyon fontos dátum a parlament számára is, ugyanis a mi saját kezdeményezéseinket is mindenképpen figyelembe kell venni a költségvetés jelentésemben is. Tehát ezek azok a folyamatok, amelyekről szólnom kellett. A prioritásoknak kell mindenképpen elsőbséget adni. Éppen ezért mindenkit kérek, hogy értékelje a jelenlegi programokat, projekteket, hogy azokat tovább lehet-e vinni, vagy nem, és április 20-án a bizottság a jelentését nyilvánosságra fogja hozni, természetesen ebben a szakaszban, ebben az olvasati fázisban. Nagyon kényes tehát ez a szakasz még itt az elején, de fontos a hatékonyság, fontos a politikai prioritásunk meghatározása nagyon konkrét tevékenységre van szükség, ki kell ennek a bizottságnak is a stratégiai irányvonalát dolgoznia. Mit is gondol igazából reálisnak 2012-re vonatkozólag? Köszönöm szépen. Görens úr, kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az én jelentésem az általános kereteket vázolta fel, és ami engem illat, a prioritásokat a költségvetési politika terén a fejlődési együttműködéssel kapcsolatosan írtam le két részre osztom a felszólásomat. Az első maguk a prioritások, a másik pedig a módszerek. Ami a prioritásokat illeti, ezeket szeretném javasolni a bizottságnak, a következőkről van szó. Egy, minden, ami arra vonatkozik, hogy a fejlődő országok esetében a klímaváltozás hatását enyhítsük, ehhez plusz pénz kell. Ez nem azt jelenti, hogy kevéssé releváns, hogy vagyis hogy ez még mindig eh, fontos, és nem szabad róla megfeledkezni. megfeledkezni. A két dolgot gyakran összekeverik az EU tagállamai, ugyanígy látják mindezt. Nincs szó arról, hogy egyik prioritásunkat, vagyis ezt a prioritást megváltoztassuk, mert akkor a finanszírozást újra kvalifikáljuk, ahelyett, hogy újabb pénzeket fordítanánk a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A másik, a banán ágazatban voltam előadó, plusz, plusz pénzekről van szó, mert ha nem, akkor a fejlesztési, együttműködési eszközöket fogjuk büntetni. Itt arról van szó, hogy kompenzációt kell nyújtani az Ákácsi országok számára, amelyeknek kárt okoztunk. Itt a különböző kereskedelmi preferenciák alkalmazásáról van szó. Vagyis a az intézkedés nem csorbíthatja a fejlesztési támogatási eszközöket. Harmadsorban a legfontosabb szükségetekre kell összpontosítani az együttműködési politika során. Mit jelent ez? le kell vonni a tanulságokat egy előbbi vitából, vagyis a fejlesztési együttműködési eszközöket hogyan valósítsuk meg. Brazíliának már nincs szüksége arra, hogy az együttműködés, fejlesztési együttműködési pénzekből kapjon, hiszen már önmaga tud a szegénység ellen fellépni, mert elég erőforrása van, egészen mesés növekedési rátával rendelkezik Brazília. Ami az együttműködési fejlesztési eszközöket illeti, amikor ezek eh, már befejeződnek, vagy kifutnak, akkor eh, meg kell nézni, hogy hogyan lehet továbbiakban a szegénység ellen fellépni. A másik, a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó. Legyen ez világos a 0,7% a GDP arányában. Erre, ehhez ne nyúljunk hozzá, hiszen ez már az EU által kivívott eredmény, az, mindez a program 2015-ig tart. Mert ha nem így teszünk, akkor megtörjük a politikát, és ehhez nincsen jogunk morálisan. Ötös prioritás humanitárius fellépés, lakosság védelme, a Lisszaboni szerződés új lehetőségeket biztosít, de itt is a forrásokat közössé kell tenni európai szinten. Ez lehetővé teszi, hogy megtakarításokkal érjünk jelentős mértékben, és közben hatékonyabbak legyünk. Hatos prioritás az étszerené világ alap, a tuberkulózus és a malária elleni világ alapot fenn kell tartani, néhány adományozó vagy támogató kételjeit fejezte ki az AIDS kapcsolatos harcot illetően, mert itt voltak problémák. A globális alapban voltak megtorpanások, az egyik kedvezményezettet lepték meg, és hogyha szabálytalanságok vannak, akkor büntetni kell. Ahogy elmondtam délelőtt, kockázat nélkül itt etéren semmit nem tudunk tenni. Kockázat az mindig van. A véleményünk az, hogy maradjon meg ez az alap, és voltak felfedezések, idézőben, de ez azt jelenti, hogy volt kontroll, és a kontroll megbízhatóságát kell javítani. A második rész a módszerekre vonatkozik. Az előadó hogy már beszélt a négyes fejezetről. Véleményünk szerint a nem felhasznált pénz ne kerüljön vissza a tagállamokhoz, hanem fordítsuk olyan hitelekre, támogatásokra, amelyek szükségesek. A másik, a módszerek, administratív módszerek. Az EU-ban el kell érni az, hogy a különböző küldetéseknek eleget tegyünk, és ehhez legyenek meg az anyagi és emberi szükségletek, erőforrás szükségletek. Ezek releváns megjegyzések. Utolsó pontom, elszalasztottunk egy lehetőséget az együttműködési, fejlesztés együttműködési főigazgatás, főigazgatóság az ECO-val fuzionált, és itt az űr még nem lett kitöltve. Egy független tanulmányozási egységre lenne szükség a bizottságon belül, amely a meglévő szervezeteket vizsgálná, szintézis készítene a fejlesztési együttműködési politikáról, hiszen ennek is meglehetősen szilárd tudományos alapokra van szüksége. Tehát ezt szerettem volna javasolni prioritásként a bizottságunknak Reméljük, hogy a jelentés tevő asszony, akit egyébként üdvözlök, ezeket el fogja fogadni. Köszönöm. Uh, thank you, Madam Chairman. Déva úr. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, uh, Buzáni asszony, hogy eljött, és elmondta mindazt, amit a fejlesztési költségvetésről gondolnak. Nagyon örülök annak, hogy ilyen uh, hozzáértő munkával követik Luxemburgban is ezt a folyamatot. Néha ugye az a probléma, hogy nem látjuk, hogy mi az, amit elértünk, vagy nem értünk el egy 20 vagy 10 éves időszakban. Van, aki már ezt a játékot olyan 35 éve játsza. És ha megnézzük ennek az időszaknak az eseményét, azt, hogy az európai adófizetők pénzét hogyan költötték ez alatt az időszak alatt a szegénység elleni harcra és fejlesztésre, ahogy nevezzük, akkor pár száz milliárd euró is lesz az az összeg, amelyet a világ legszegényebbjeinek megsegítésére és az úgynevezett szegénység megszüntetésre költöttünk. De a 35 éves időszak végén és az 500 milliárd végén, ha megnézzük, hogy sikerült-e megszüntetni a szegénységet, és mi történt másút nem oda, ahova nem összpontosítottunk, például az Ákácsi országokon kívül, ahova nem figyeltünk, Vietnám, Tájföld, Indonézia vagy akár Kína, ahol az EU nem hangsúlyozottan kívánta a szegénységet enyhíteni, mert nem volt olyan a jelenlétünk ott, ellentétben Afrikával, a Karib térséggel és a csendes óceániai térséggel, vagy Latin Amerikával. Nos, akkor is, úgy, akkor is azt találjuk, hogy 380 millió ember került ki a szegénységből Kínában, több millióan Vietnámban, Tájföldön, Indonézián. Most az indonéz gazdasága 18. a világban a bruttó nemzeti termék olyan 90 milliárdról 700 milliárdra emelkedett 6 év alatt az EU igen kevés segítségével. Tehát nem tudunk arra rálátni, hogy ezek a segítségünk nélkül hogyan kerültek ki, és azok pedig a mi szegénységünkkel hogyan vannak még mindig a szegénységben. Tehát egyfajta függőségi kultúrát alakítanak ki, vagy vagy a kezüket nyújtják csak ki ezek az országok, hogy segítsünk. Nem tudom, csak meg kellene nézni, hogy mit tegyünk, mert egyébként ugyanazt fogjuk a költségvetési javaslatainkban a következő években is tenni. Nem tudom, hogy ebben a sorozatban, vagy beszélgetések során visszatudnak e arra is gondolni, reflektálni arra, hogy milyen hatások vannak, vagy mi van, hogyha, milyen hatása van annak, hogyha nem vagyunk ott. Most pedig a bizottság képviselője Martin Pennington úr kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Örülünk ennek a vitának, és feljegyeztük a szakbizottság uh, problémáit, aggodalmait. Már várjuk azt, hogy az előadóval kapcsolatba léphessünk gordul elő, hogy a legsikeresebb költségvetési eljárás is a szoros bizottsági együttműködéssel, a szakbizottsági előadóval való együttműködésből származik. Önök is tudják, hogy az EU bizottsága még mindig a 2012-es költségvetés véglegesítésének szakaszában van, nagyjából még egy hónapra van szükség. Remélem, hogy ez alatt sikerül majd többször is találkozni, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket és a részletekbe is bele tudjunk menni. De köszönjük az ötleteket, a félelmeket, észszerűek köszönöm. Madam, Most pedig Bálzáni asszonynak adom vissza a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon fontos megjegyzéseket, amelyek kötődnek a 2020-as stratégiához is. Ugye hallottunk a klímaváltozásról, a szegénység enyhítéséről, de volt egy nagyon fontos téma is, amit megemlítettek, nevezetesen, hogy kiegészítő erőforrásokról szóltak. Nevezetesen, hogy sok esetben a támogatásokat ki kell egészíteni, és arra is szükség van, hogy átgondoljuk a prioritásokat. Sok esetben a politikai tevékenységet kell elhalasztani, hogyha mondjuk új prioritások merülnek fel. Éppen ezért, ahogy már mondtam a bevezetőmben, azt szeretném mindenképpen, hogy a Költségvetési Bizottság között és a szakbizottságok között jó legyen az együttműködés. Mindenkinek jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, Görenc úr. Köszönöm szépen. Mindössze egy pontot szeretnék megemlíteni. Déva úr is elmondta, hogy mennyire fontos elmélyíteni a együttműködést a fejlesztés területén, ugyanis vannak országok, amelyekkel ez nem igazán működik, vagy rossz. Szeretnék egy számadattal élni. 81 és 2011 között a világszinten a GDP 19 ezer milliárd dollárra teszi. Ez az Oxfamnak egy tanulmánya, és ebből a az összegből mindössze 2 százalék ért el a legszegényebbekhez. Tehát akik kevesebb, mint két dollárból élnek naponta. Hát itt ez a probléma. Én azt hiszem azonban, hogy ezeket a problémákat a csak költségvetéssel nem lehet megoldani. De itt a politikai koherencia is szükséges, és a plenáris, múlt plenáris ülésen is szó volt már a korrupcióról, a monetáris kérdésekről, a pénzügyi problémákról, a, ezen országok intézményei nem megfelelő kapacitásokkal rendelkeznek, és azért, hogy hogy ezeket a problémákat megoldhassuk, lehet, hogy én álmodozom, de azt hiszem, hogy a tudományos vizsgálatoknak is nagy, a, nagy, a nagy, nagy szükség van, mert ezek az alap adatok, alapszámadatok azok, amelyek megvilágítják a problémákat. Azt hiszem, hogy ezzel foglalkozni kell, és osztom az ön aggodalmát. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak is a munkát, és a bizottságtól, tehát azt kérdezem, hogy a prioritásokon tovább dolgozhatok-e, és a három módszeren, amelyet elindítottam, hogyha a, ezen szakbizottság tagjai nem ellenzik, akkor tovább folytatom ezt a munkát, és úgy tekintem, hogy a bizottság elfogadja ezeket a prioritásokat. Ez fontos a folytatás szempontjából is. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a délelőttünk utolsó napirendi pontjára, a tízes napirendi pontra, jövőbeli együttműködés a nem állami szereplőkkel és a helyi hatóságokkal. Ahogy önök tudják, a nem állami szereplőkkel és a helyi hatóságokkal való párbeszéd a támogatás hatékonyságán a keretén belül folyik. Arra van szükség, hogy, hogy hatékonyabbá tegyük az európai együttműködésen belül az állami szereplők és helyi hatóságok szerepét itt a helyi szervekről van szó, valamint a civil szervezetekről is amelyek lehetővé teszik a fejlesztési politika megvalósítását. A civil társadalom és a helyi hatóságok részvétele nagy szerepet játszik a demokratikus folyamatok útján is. A fontos a partnerek és a az adó országoknak a szerepe. A civil társadalmakat mindenképpen be kell venni. A tulajdonlás folyamatába is, az nem lehet csak állami, éppen ezért az állami szereplőkkel és a helyi hatóságokkal kell együttműködni. Köszönetet mondok a bizottságnak, hogy elindította ezt a folyamatot, ezt a kezdeményezést az Európai Parlament, a tagállamok, valamint a civil szervezetek is, a helyi hatóságok is részt vesznek ebben a folyamatban, csak úgy, mint a partnerországok. A DEFCO főigazgatóságról a bizottság képviselője fogja bemutatni a jelenlegi helyzetet, a konzultációk és a jövőbeni helyzetről is fog szólni. A bizottság képviselője kap szót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek. Really thanks. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy támogatják ezt a folyamatot, és azt is, hogy részt vehetünk. Részt vesznek ebben több képviselők is a különböző munkacsoportokból, úgy gondoljuk, hogy dinamikus, gyakori és hatékony az együttműködés, és ez lényegesen javítja a minőséget is. Szeretnék ezen kívül köszönetet mondani az elnök asszonynak azért is, hogy a legutóbbi munkacsoportülésen a parlamentben, Márszájban, januárban jelen volt. Remek volt a vita, a beszélgetés. Elnök asszony, ön is utalt arra, hogy a strukturális párbeszéd egy olyan kezdeményezés, amelyet Pilbax biztos még tavaly márciusban, 2010-ben indított útjára. A civil társadalmi szervezetek részvétele és a helyi önkormányzatok a fejlesztésben. Ez egy állandó folyamat. Nagyon fontos volt, hogy a vitába széles körben kapcsolódtak. Gyakran igen technikai jellegű megközelítéssel szeretném azt is elmondani, hogy a nem állami szereplők, az önkormányzati részvétel az együttműködésben és fejlesztésben nem pusztán annak a kérdése, hogy a nem kormányzati szervek egy projektet külső finanszírozással végrehajtanak, ennél sokkal szélesebb. A legutóbbi események Észak-Afrikában, Közel-Keleten is erre kell, hogy emlékeztessenek minket. Nincsen fejlődés a társadalom részvétele nélkül és a civil társadalmi szervezetek bevonása nélkül. Ez Európa valósága, és ez mindenütt a világon így van. Néha meg kell ezt újra említeni, és hangsúlyozni, hogy ezen alapelv mentén haladunk. A tárgyalást tehát azért indítottuk el, hogy a párbeszédnek megfelelő helyet biztosítsunk Brüsszelben, de regionális szinten is. Ez több kritikus jelentés megszületését eredményezte, amelyet a számvevőszékről, a, a csatornákról, a finanszírozási csatornákról, a mentesítésről készítettünk, és a tanács állásfoglalás ajánlása alapján is a 2008-as struktúrákra vonatkozóan. Az elképzelés tehát az volt, hogy egy innovatív lehetőséget biztosítsunk, párbeszédet, amelyben ezek a technikai részletek is benne vannak. Eddig hat ülést tartottunk Brüsszelben, és négy regionális szemináriumot Afrikában, Latin Amerikában, Ázsiában, és az ENPI keretében három támogató, úgynevezett támogató kezdeményezés volt a különböző érdekelt felek számára, amelyekkel a résztvevők mélységeiben megtárgyalhatták Európában a tudatosítás, fejlesztés kérdését, azt, hogy hogyan lehet a globális állampolgárság elképzelését erősíteni, és ez alapján hogyan lehet az európai állampolgárok figyelmét táj, felhívni és tájékoztatni őket a fejlesztési kihívásokról. 2010 májusában egy háromnapos szemináriumot tartottunk a demokrácia és emberi jogok és a civil társadalmi szervezetek részvételéről. Végül pedig van egy külön támogatási kezdeményezésünk a helyi önkormányzatok számára a fejlesztés terén. A helyi önkormányzatok az első intézményi szintet jelentenek, és ők vannak a legközelebb az állampolgárokhoz. Valószínűleg ez az a szint, amely képes arra, hogy a leg szegényebb lakosság igényét is érzékeljék. Három munkacsoportban végezzük a munkát, és ez mindig fontos, és megelőzi az eseményeket. A szakpolitikai informatív vitákat folytatunk. Az egyes munkacsoport alapvetően a civil társadalmi szervezetek szervez, eh, szerepéről, többlet, hozzáadott értékéről beszélnek. Ez a csoport, van egy csoport, amely a program hatékonyságáról, programok hatékonyságáról, valamint a két munkacsoportot kiegészítve próbáltuk a nyolc mechanizmust, biztosító mechanizmust és erősíteni. Ez egy sokkal technikai jellegű vita, és a civil társadalom szükségeit, a szervezetek igényeit próbálja megfogni hogy Górenc úr felhívására válaszoljak, illetve a felszólítására, hogy legyünk kevésbé szerények. Nos, egyértelmű az, hogy a kezdeményezések és a módszertan minden érdekelt fél számára fontos és ismert. Úgy gondoljuk, hogy igen pozitív dinamikát sikerült elindítanunk, és nyílt, mély vitát az önkormányzatok és a civil szereplők szerepéről. Jelenleg a becslések szerint több mint 800 résztvevője van ennek a folyamatnak, akik a vitához már hozzájárultak. A vita és az egész folyamat kedvező fogadtatásban részesült, és minden résztvevő értékelte a munkát. Elmondható ez alapján, hogy talán ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság és az összes többi érdekelt fér, e- egyebek mellett az Európai Parlament ilyen mély, nyílt vitát folytatott a civil társadalmi szervezetekkel, az önkormányzatokkal. Ez nem tárgyaló fórum, ez egyértelmű, de a párbeszéd egyértelműen jelentősen befolyásolja véleményünk szerint az együttműködést a civil társadalommal, önkormányzatokkal beleértve remélhetőleg a több éves pénzügyi keretet is. De ezen kívül jó, szeretnénk, hogyha ide tartozna az is, hogy hogyan tudunk Brüsszelhez közelebb kerülni a következő magas szintű fórumra. Nézzük a tartalmat, a következtetéseket, hogy mit is tanultunk mindebből. Ha a vitára és a munkacsoport, az egyes munkacsoport következtetéseire gondolok, akkor itt egyértelműen látható, hogy egy erősebb politikai párbeszédre van szükség. Azért van erre szükség, hogy a nem kormányzati szervek és partnerek között különböző szinten legyen kapcsolat, De az Európai Unióban is fontos van erre, hiszen a civil társadalmazat, társadalom szereplőinek többre van szükség, mint a, a pénzbeli támogatása. Ugyanakkor a civil társadalmi szervezetek, a helyi önkormányzatok számára is fontos, hogy, hogy egy kritikus önelemzést végezzenek, amelyel az, az önirányítási mechanizmusok javíthatnak, javulhatnak, és a donorok és az, az irányítás felé javul, a füge, erősödik a függetlenségük. Ez nagyon fontos az európai önkormányzatok számára, Egyben azonban köszönetet szeretnék mondani azért, hogy olyan nyitott volt a párbeszédben a szervezetek hozzáállása. Az európai nemkormányzati szervek és helyi önkormányzatok a, meg kell, hogy újra határozzák többletértéküket a partnerségekben de el kell kerüljék azt, hogy a helyi civil társadalmi szervezetekkel versenyezzenek a forrásokért. Önök is tudják, hogy jó oka van annak, több oka is, hogy az európai nem kormányzati szervek és civil szervezetek kapják a források többségét a, tema, a nem állami szereplőknek biztosított tematikus programok keretében, hogy csak egy példát említsek. Ugyanakkor pedig a donor szervezeteknek egy új modellt kell kigondolni, amelyben a különböző konkrét civil társadalmi és helyi önkormányzati szereplők igényeit, szükségleteit is végig gondolják ez tartalmazza a változás hosszú távú folyamatát, és arra van szükség. Ne csak a projekt alapú megközelítést támogassák, hanem a hosszabb távú részvételt is. Ami a hatékonyságot illeti, a kettes, a támogatás hatékonyságát. A kettes munkacsoport jelentős mértékben járult hozzá a hatékonyabb fejlesztéshez, de egyértelműen egyértelmű az is, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy megmaradjon annak a lehetősége, hogy megfelelően, függetlenül járhassanak el. Ez egyértelműen jelzi, hogy a szereplők saját jogon való munkája igénye a civil társadalmi szervezeteknek. Ez, ez a függetlenség az, amelyet ö, tiszteletben kell tartani. Egyértelmű, hogy szükség van a kapacitások erősítésére. Nem általános formában, hanem úgy, hogy valóban kialakulhassanak a szükséges képességek, tárgyalóerő ahhoz, hogy a különböző szintű donor szervezetekkel tárgyaljanak. A Párizsi nyilatkozat is megfogalmazta ezeket, de nem lehet globálisan érzékelni minden terület külön igényeire kell alakítani. Szeretném megemlíteni, hogy milyen fontos itt a kapcsolat az önkormányzati komponenshez. Látható, hogy a szereplők területi szinten kívánnak dolgozni, a helyi szintről kiindulva, az ottani programirányítással kívánják a programokat végrehajtani. A támogatás biztosítási mechanizmusoknál pedig nyilvánvalóan fontos, hogy a javaslatokat megfelelően alkalmazzák, de fontos a kiválasztási mechanizmusok módosítása is. Olyan formában, hogy hatékonyabban legy, lehessen a szervezetek igényeire és a civil társadalom igényeire reagálni. A következő lépések. A jövő héten a bizottság több tagjával, az önök bizottságának több tagjával egy záró ülést fogunk tartani még márciusban. Ezt a kezdeményezést a központosított együttműködési együttműködéssel és a régiók bizottságával együtt valósítottak meg. Lezárjuk a vitát, és levonjuk a fő következtetéseket ennek keretében. Remélhetőleg, hogy Budapesten a záró szemináriumon, amely május 17-19-én kerül megrendezésre, lehetőséget fogunk kapna, kapni arra minden érintettel együtt, hogy közös záró nyilatkozatot fogalmazzunk meg. Véleményünk szerint a rövidebb, nem kötelező érvényű politikai megredzések megerősítik ezt a folyamatot, és több fontos üzenetet is megfogalmazhatnak a jövőre nézve. Nagy örömünkre szolgálna az, hogyha az Európai Parlament is csatlakozna a közös nyilatkozathoz a budapesti szeminárium alkalmával. Ez persze nem lesz az egész történetnek a vége, hanem csak az egyik folyamatnak a lezárása és egy új korszak kezdete. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen. Neuser úr, öné a szó. Um, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tartalmilag semmi kiegészítést nem tudok hozzátenni, hiszen a bizottság mindent elmondott. Mégis úgy gondolom, azért, mert néhány regionális szemináriumon én is részt vettem, hogy jó lenne, hogyha a találkozók szellemét is valahogy kifejezésre jutatnánk. Ezt szeretném megtenni most nem csak a munkacsoportokban, hanem előtte, alatta és a konferencia után is a civil társadalom sokféle országok civil társadalmai összekapcsolódtak, és érezhető volt, hogy az Európai Unió számára ez egy óriási esély. A legutóbbi regionális szemináriumnál például Egyiptomban éppen, a, bocsánat, legutóbbi szemináriumban tört, párhuzamosan történtek az egyiptomi események, és ott láttuk, hogy mennyire fontos a, ezeknek az országoknak, a civil társadalmainak a támogatása is. Nem azért, mert itt ő mellette most a kollega, hanem azért, mert valóban magam is tapasztaltam, és Barclay úrnak köszönetet kell mondani, hogy a szívével vitte elő csapatával az eseményeket, és izgatottan várom a budapesti záróülést. Úgy gondolom, hogy óriási lépést sikerült a hatékony együttműködés terén tennünk. Köszönöm. Monsieur Deva, vous avez la parole. Uh, thank you very much. Deva úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Bája úrnak ezt az előadást, nagyon világos, és azt jelzi, hogy elkötelezettek a folyamat mellett, és szeretnék átláthatóbbá tenni ezt a folyamatot. Lenne kérdésem, a, ugye gazdagságot létrehozni, ezzel elle, meg lehetne szüntetni a ö, szegénységet de a civil társadalomban. Tehát az, ha, me, ahogy meghatározzák a civil társadalmat, az önök definíciója szerint beveszik azokat is, akik lehetővé teszik azt, hogy például a világszintű gazdagságot létrehozzák, akkor a korrupcióval mi a helyzet, a kettős könyveléssel, a tulajdon problémákkal, a tulajdonjogokkal, és így tovább. Tehát mindez hozzájárulna a szegénység enyhítéséhez. Nem tudom, hogy ezeket az embereket, személyeket is, civil társadalmakat beveszik-e ebbe a meghatározásba, hogy önök meghatározzák a civil társadalmat. Keller asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a bizottságnak ezért a jelentős nagy kezdeményezésért. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lesz, és majd az Európai Parlament politikai tevékenységeiben is felhasználhatjuk ezeket a elhangzott aspektusokat. Természetesen e, ebből a strukturális párbeszédből e, nem csak tanulni fogunk, hanem folytatni is szeretnénk ezt. De hogyan lehet folytatni? Erről szeretnék valamit e, hallani. Ugye 2012-es költségvetésről beszélünk, vagy a több éves költségvetésről hallottunk már számadatokat, és így tovább, de önnek önök tudják azt, hogy hogyan fog ez az egész folytatni, hogyan lehet jobbá tenni a helyzetet. Köszönöm. Kostres Lastra úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak az elvégzett munkához. Osztom Keller asszony kérdését a jövőre nézve de feltennék egy kérdést a civil társadalomról. Amikor a civil társadalomról van szó, akkor időnként a szervezet civil társadalomról beszélek, a szakszervezetekről, a civil társadalom azon képviselőivel, akikkel pár beszédet tudunk kezdeni, hiszen képviseltetni tudjuk, tudják magukat de van a civil társadalomnak egy másik része is, amelyel párbeszédet indíthatunk. A Gazdasági Szociális Bizottság a helyi szereplőkkel tart fenn kapcsolatot, és ők is fontos szerepet játszhatnak be a munkálatok koordinálásában. Ezeket a munkákat integrálhatjuk a struktúrált párbeszédbe mi a Gazdasági Szociális Bizottság szerepe, a Régió Bizottságának szerepe. Az összes tapasztalatot sikerült már itt egyesíteni? Köszönöm. Köszönöm, Bági úr, ön néha szó, hogy lezárja a vitát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kedves szavakat, az eljárás, a folyamatok értékelését. Azt hiszem, hogy ez közös erőfeszítéseink eredménye. Nem a bizottságnak kell gratulálni, hanem az összes szereplőnek, azoknak, akik sikeresé tették ezt a folyamatot. Deva úrnak szeretném elmondani megjegyzésére, hogy megpróbáltuk az összes civil társadalombeli szereplőt bevonni. Azokat, akiknek szerepük van a fejlesztésbe, fejlődésbe. Például a kereskedelmi kamarák részt vettek az egész folyamatban. Sajnos európai szinten a Business Europe nem tudott részt venni, de azért nem vesztettük el a reményt, bízunk abban, hogy nem sokára részt vesznek a folyamatokban. Emellett a szervezett civil társadalom összes résztvevőjére, összetevőjére gondoltunk, nem csak az NGO-kkal fogunk tárgyalni. Ott vannak azok, akik részt vettek az egész folyamatban. Azután a szakszervezetek képviselői, a különböző kölcsönös segítő egyesületek képviselői, hiszen eh, ezek szociális célokat szolgálnak, de gazdaságét is az, azután alapítványokkal, politikai alapítványokkal is tárgyaltunk az EMET hálózaton keresztül, figyelembe vettük a területi realitásokat, hiszen ezek a szereplők is igen aktívak. Megpróbáltuk a képet amennyire lehet tágítani, ami a civil társadalom szervezeteit illeti. Természetesen ez nem csökkenti a az NGO-k munkájának értékét, beleértve a javak létrehozását. Ami pedig a jövőre vonatkozik, az biztos, hogy ezt a folyamatot nem tudjuk befejezni Budapesten, ez nem azt jelenti, hogy akkor befejezzük, és mindenki hazamegy. Már most javaslatokat gyűjtünk, ezeket a biztosunkkal megtárgyaljuk április első hetében, hogyan kövessük, milyen folytatást adjunk ennek a munkának. A jövő heti munkacsoportok során már két ülés foglalkozik a dosszéval foglalkozó kollégák vezetésével a következő pénzügyi tervvel a részvevőknek megadjuk a nyilvános konzultációk eredményét a pénzügyi tervről, és ott véleménycserét folytathatunk a civil társadalom képviselőivel és az összes résztvevővel. Arról, hogy milyen nagy trendek vannak alakulóban. Figyelembe vesszük a civil társadalom szervezetének véleményét is. Ez nem tárgyalási folyamat, hanem párbeszéd, ezt aláhúzom. Vannak külön fórumok, főként az EP-n belül, ahol tárgyalásokat folytatnak a jövőbeli pénzügyi tervről. Lesz egy különülés is azért, hogy Buszánt előkészítsük. Azok a kollégák, akik a bizottság álláspontját készítik elő, és az EU, remélem, hogy később az EU álláspontját is, ott lesznek, és ennek keretében az összes kollégával meg tudjuk ismertetni a párbeszéd, a struktúrált párbeszéd eredményeit, vagyis azokkal, akik a buzánt előkészítik. A jövő héten a struktúrált párbeszéd ugyanakkor lesz, mint amikor a decentralizált együttműködés ülése, amit a régiók bizottságával együtt szervezünk. 29-e délután 5 műhely beszélgetés lesz, és ezeket mind a struktúrált párbeszédnek szenteljük. A kapcsok megvannak, és a következő két hétben találkozni fogunk, és már találkoztunk is a az EGSB beli kollégákkal, akik aktívak a civil társadalom mozgósításában, a fejlődési együttműködés terén. Budapest után, figyelembe véve az, az egész folyamat eredményeit, reméljük, hogy nagyon gyorsan javaslatok lesznek a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy hogyan folytassuk ezt a munkát. Köszönöm, köszönöm ezt az intenzív részvételt ma délelőtt. Most akkor felfüggesztjük a szakbizottságunk ülését három óráig. Háromkor folytatjuk a munkát ugyanebben a teremben.